Folytatjuk az eszmecserénket. Egy perc technikai szünet. Witam pana komisarza. Sprawdzamy, czy wszyscy są obecni. Üdvözlöm a biztost. Megnézem, hogy mindenki itt van-e. A jelentéstevő asszony itt van. A napirend alapján vitát folytatunk a zárbu jelentésről, a biocid termékek forgalomba hozataláról. Illetve a biocid termékek eh, és a bizottság nyilatkozata a felülvizsgált eh, javaslatról, de most Szarborszony kapja meg a szót. Komisszár, Stimac colegi! Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az az egyetértés, amiben egy, amit sikerült kialakítani a tanácsal és a bizottsággal, az tényleg nagy siker. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az átmeneti időszakot szeretnénk még három évvel meghosszabbítani a biocidek esetében egészen 2013-ig. Az ENVI szakbizottság szavazásából is egyértelműen kiderül, hogy közös álláspont az, hogy meghosszabbítsuk ezt a határidőt, és ezzel egyetértett a bizottság is és a tanács is. Ennek az átmeneti időszaknak a meghosszabbítása rendkívül fontos annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy minden biocid terméket megfelelőképpen be lehessen vizsgálni. Reméljük, hogy első olvasatban sikerül megegyeznünk és így nem okoz majd semmilyen problémát a jövőben a biocid termékek visszavonása a piacról 2010 után. Egyébként magának az átmeneti időszaknak a meghosszabbítására azért van szükség, hogy minden tagállamnak meglegyen a lehetőség és meglegyen az ideje arra, hogy valóban be tudja vizsgálni ezeket a termékeket. Egyébként szeretnénk megtartani a lehetőséget arra, hogy amennyiben 2013-ban is lesznek még olyan anyagok, amiket nem sikerült bevizsgálni, akkor még határozhassunk úgy, hogy további két évvel meghosszabbítjuk ezt az átmeneti időszakot. Tehát még nyitva hagynánk az ajtót egy további két éves meghosszabbításra, amennyiben 2013-ra sem sikerül lezárni minden vizsgálatot. Reméljük, hogy sikerül lezárni minél hamarabb ezeket a vizsgálatokat, és hogy az adatok rögzítése és az adatok kezelése is megfelelő lesz. Az MV-ben elfogadtunk néhány módosító indítványt, ezek benne vannak már abban a végleges szövegjavaslatban, amiről holnap szavazunk a plenáris ülésen és reméljük, hogy a tanács segítségével első olvasatban megoldásra juthatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondja az elnök. Stavros Dimas kap szót a bizottság nevében. Köszönöm a szót. Először is Sárbó asszonynak szeretnék gratulálni, hiszen komoly erőfeszítéseket tett és nagyon keményen dolgozott annak érdekében, hogy lehetőség legyen az első olvasatos elfogadásra a 988 as EK irányelv esetében a biocid termékek forgalomba hozatalának témájában. A kompromisszum megszületett, a kompromisszumot elértük, hiszen megegyeztünk abban, hogy először is nem három, hanem négy év lesz az átmeneti időszak, és nyitva hagytuk a lehetőséget egy további két éves meghosszabbításra is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez a vita nagyon hatékonyan és nagyon gyorsan zajlik, már is Krista Klászé a szó, a frakciós felszólalásoknál az EPP nevében két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, Dimas biztos úr, kedves kollégák! Büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unióban ilyen magas az egészségügyi és a higiéniás standard. A biocidek alkalmazása ugyanakkor ezekhez hozzájár, hiszen ez egy fertőzéseket és kórokozókat leküzdő szereket ír le. A biocidok elkerülhetetlenek, de minden biocidot ellenőrizni kell azért, hogy ne legyenek veszélyesek. Természetesen a biztonsághoz időre van szükség, és ez hosszabb ideig tart, mint ezt korábban gondoltuk. A kockázat hogy fontos termékeket elveszítünk, mert a regisztrációt eh, nem lehet lezárni, ezt a kockázatot nem fogadhatjuk el, ezért üdvözlöm, hogy a parlament, a tanács és a bizottság egy első oldalas, első olvasatos megállapodásra jutott a biocid irányávra. A biztos úr azt gondolta, hogy 2014 a határidő. De miért eh, jön ez a javaslat eh, ilyen későn? hiszen hosszú ideje látható, hogy egyes anyagok engedélyezésének kifutása után a termékek eltűnhetnek a piacról, és ezért szörnyű öm, hektikában kellett dolgoznunk. A bizottság hosszú ideje felül készíti a biocid irányelve átalakítását, de sok mindenre szükség van még. Az engedélyezési kritériumok definíciója, az engedélyezés időtartamának kérdésének tisztázása, valamint a megfelelő szabályozások bevezetése. Fontos, hogy a termékek alkalmazását is szabályozzuk, és a ható anyagok ellenőrzése több ezer euróba kerül, ezeket a befektetéseket csak akkor lehet refinanszírozni, hogyha egy bizonyos időszakban ezek az információk nem szerezhetők meg mások számára. Senki nem szeretne visszalépni a biztonság területén, és fontos, hogy az új elvárásoknak megfeleljünk. Remélem, hogy a bizottság egy világos és megalapozott jelentést, a anyagot készít elő, és minél hamarabb teszi ezt meg, remélem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig az ALDEM nevében Pródi úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a biztosnak, hogy itt van, és azt is, hogy azért jött közénk, hogy a fontos anyagról cseréljünk eszmét. A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló irányelv mm, határideinek meghosszabbításáról szól ez az anyag. Azért van erre szükség, hogy egyes biocid anyagok, termékek összetevőinek ellenőrzését végre tudjuk hajtani. Ez a piac igényeinek felel tehát meg. Ugyanakkor világossá kell tenni, hogy ez irányelv, a 98 per 8 EK irányelv méreható átfogó átalakítására van szükség. Egy-két megfontolást meg szeretnék osztani önökkel. Kívánatos volna, hogy ez esetben is irányelvről rendeletére álljunk át. Ez egy olyan jogeszköz, amely biztosítja, hogy a szabályozások minden tagállamban egyszerre lépjenek érvénybe, és ilyen módon az ágazat is homogén szabályozásokat kapna. Fontos az is, hogy az adatokat kicseréljük. A REACH területén példaértékű módon jártunk el, a biocidekkel is ugyanígy kell eljárnunk, és itt is tiltani kell az állatkísérleteket. A hatóanyagokat bejegyeztető személyeknek, illetve intézményeknek meg kell akadályozni, hogy párhuzamoságok jönjenek létre, hiszen az adatokat központilag regisztrálják. Ez pedig oda vezetne, hogy a nyilvántartási rendszer is hatékonyabb volna, és így az ilyen dossziék előkészítése kapcsán jelentkező nagy költségeket csökkenteni lehetne, és ez pedig előnyösen befolyásolná kis és középvállalatok helyzetét, valamint a hatóságok munkáját is megkönnyíteni. Fontos, hogy az eljárásokat egyszerűsítsük, és hogy ugyanazon termékek, engedélyezett termékek kölcsönös elismerését biztosítsuk, azért, hogy gyorsabban lehessen engedélyeztetni a termékeket. Nem csak a vámokat lehet harmonizálni, hanem a kérvény benyújtásához szabott időt, végezetül pedig még az engedélyezés idejét is harmonizálhatjuk. Ez pedig akkor lehetne ezt harmonizálni, hogyha az engedélyezés formái között csak minimális volna az eltérés. Szükség volna arra is, hogy az európai termékek között az európai termelők és az európai, Európán kívüli termelők közötti diszkriminációt megakadályozzuk. Kérem, hogy a bizottság gondoljunk egy olyan megoldást, amelyel az új parlament foglalkozhat majd. Köszönöm szépen, és most pedig az INDDM nevében Krupa képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A bioci termékekre vonatkozó jogszabályok egységesítése annál is fontosabb, miután nagyon eltérőek a tagállamokban a jogszabályok, és ez semmiképpen nem jó a fogyasztók egészsége szempontjából, de az egységes piac működését is ez veszélyezteti. A tíz éves határidő a hatályba lépés kapcsán nem bizonyult jónak, különösen miután nagyon sok terméket kell felülvizsgálni, és garantálni kell a biztonságot. Paradox módon, hogyha semmi nem változik, akkor ez veszélyeztetné a biztonságot. És éppen ezért összességében is ki kell tartanunk a mellett, hogy a forgalomba hozatalt a legalaposabban felül kell vizsgálni, és hogyha valamilyen eljárás nem megfelelő, akkor az veszélyt jelenthet a biztonság számára különböző vegyszereket tartalmazhatnak ezek a termékek, különböző összetevőket, és ezek az ellenálló képességet csökkenthetik, károsan befolyásolhatják. Sok esetben a nagy koncernek tartanak mindent kézben, és a KKV-k eltűnnek a piacról. Véleményem szerint talán tovább is hosszabbíthatnánk még a határidőt, hiszen minél lassabban haladunk előre, annál nagyobb a biztonság. Itt hatóanyagokról beszélünk, és arról, hogy a tagállamok át kell, hogy üntessék az irányelvet, ez 2014-ig nem fog sikerülni. Elnök, köszönöm szépen, most rátérhetünk a spontán hozzászólásokra, a kezdi Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni a biztosnak, mert egy kicsit más a véleményem, mint neki. Sajnálattal hallottam a biztostól, hogy nem e, sikerül majd a kb. 900 biocid anyagnak a regisztrálását elvégezni, hiszen ennyi ilyen biocidszert forgalmaznak az európai piacon, és ezt 2010-ig nem sikerül megtenni. Na, sajnálom, hogy még újabb három évre van szükség, sőt a jelentéstevő még egy új negyedik évre is javaslatot tesz, hogy még ennyivel hosszabbodjon meg a határidő. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideig még mindig nem sikerül majd megfelelő védelmet biztosítani ezen káros anyagokkal szemben a minden ellenőrzés nélküli ázsiai piacról érkező anyagok így bekerülhetnek a piacunkra, és fel ha csökkentenénk a határidőt, akkor hamarabb tudnák elterjeszteni biztonságos anyagokat. Mikor akarja kihasználni, felhasználni a bizottság a tagállamokból működő laboratóriumokat és egyébeket, hogy az eredeti határidőt be lehessen tartani? Tudná erre válaszolni a biztos vagy a jelentéstevő? Sikersz, úr! A termékekkel kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, hogy jogszabályokat nagyon eltérően lehet mindig értelmezni, és a bérci termékek kapcsán nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ez ne történjen meg. A határidő meghosszabbítása 2014-ig a hatóanyagok bevizsgálásával összefüggésben szerintem egy észszerű lépés, ez jó lesz az egész Európai Unió számára hogyha a tagállami intézkedések megszületnek, egységes helyzeten állunk majd szemben. Oda kell figyelnünk tehát arra, hogy a közösségi jogszabályokat minden tagállam majd betartsa. A biocid termékek hatóanyagával kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy ezek olyan anyagok, amelyek tartalmaznak vegyi anyagokat is, káros hatású, káros hatássát ezeknek az anyagoknak pedig mindenképpen ki kell zárni. Elnök, köszönöm, és összefüggésre fel kérem a biztos urat. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni a felszólalóknak, a hozzászólóknak a konstruktív észrevételeiket. És arra is utalni szeretnék, hogy a hatóanyagok értékelése valóban hosszabb időt vesz igénybe, mint ahogy ezt korábban gondoltuk volna. 2000-ben, amikor ezt a jogi normaszöveget elfogadták. Ezeket az értékelési intézkedéseket nem lehetett áttekinteni. Sok év telt el, előkészítő munkát végeztünk, és 2004-ben végül is az értékelési eljárásokat meg lehetett kezdeni. Ezeket alkalmazzuk most, nem másokat az egyes tagállami hatóságok ellenőrzése biztosítja az átfogó ellenőrzést. Jelentős értékelés történt, evaluáció történt, de ugyanakkor még mindig nincs, nem lehetséges 2010 év végéig teljesen lezárni minden összetevő anyag értékelését. Ezen termékek, amelyek az egy és egy A oszlopba tartozó hatóanyagokat tartalmazzák. Nos, ezekről az értékelési eljárás másként kell, hogy működjön. És hogyha ezen hatóanyagok közül nem mindent lehetett értékelni, akkor erre időre van szükség. Hiszen vannak olyan fertőtlenítők, amelyeket például a kórházban használnak, és éppen ezért különös tekintet figyelemmel kell ellenőrizni őket. Klász asszony észrevételeihez a következőt szeretném mondani. Az adatvédelemről a hatóanyag értékelésével kapcsolatos adatok védelméről van most szó. Arra az esetre gondolok, hogy egy cég, amely nem vett részt az értékelésben, illetve az előállítás folyamatában ezt a terméket lekopírozza, lemásolja, és maga is piacra viheti ezt a terméket. Pródi kollega és mások is észrevételekkel éltek e probléma kapcsán, és erre csak azt mondhatom, hogy természetesen figyelembe veszük ezeket a villámákat. és teljesen egyértelmű az is, hogy minden oldalról erőfeszítéseket kell tenni. A bizottság figyelembe fogja venni a e kérdés felhasználását az átdolgozás során. A bizottság a parlament titkárságához fordul a mai vita kapcsán is. Természetesen sok fontos más kérdést is felvetettek itt, például az alkalmazási határidők kérdését, ezeknek a kibővítésének kérdését, valamint a megfelelő bejelentési eljárások tökéletesítésének kérdését. Az adatvédelem és az adatcserem is fontos szerepet játszik, ezt is tökéletesíteni kell, és így kell biztosítani, hogy a termékek értékelésébe figyelembe vegyük a szempontokat. Összefoglalva, elnök úr, azt mondhatom, hogy a bizottság elégedette a tárgyalások menetével, a bizottság minden benyújtott módosító indítványt el tudja fogadni, és azt ígérjük, hogy egy széles körű átalakítását fogjuk végrehajtani az irányelvnek, és hiszen ez a mi célunk és a parlament célja. Köszönöm szépen. Sárbó asszonyé a szó, a jelentéstevőjé, hogy két percben válaszoljon a bizottságnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek is, azért, amit elmondott, illetve szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, az árnyék jelentéstevőknek, mert nagyon jól tudtam együttműködni velük, és szerintem biztosítottuk ennek a jelentésnek a jövőjét. Úgy gondolom, hogy összességében talán nem is az a legfontosabb, hogy mit kell változtatnunk az eredeti szövegen, hanem az a legfontosabb, hogy biztosítsuk a felülvizsgálatot, hiszen erre a felülvizsgálatra már régóta várunk. Most a vita során az is elhangzott, hogy amennyiben három évről négy évre fogjuk a hosszabbítást meghosszabbítani, akkor ez megint csak kitolja a munka elvégzését. Tehát egyesek azt mondták, hogy egyáltalán nem jó az, hogy három év helyett négy évvel fogjuk meghosszabbítani az átmeneti időszakot. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a biztonság szempontjából mégis az a legfontosabb, hogy ezeket a szereket be tudjuk vizsgálni, és ehhez négy évre van szükség. És még egyszer mondom, a biocid irányán felülvizsgálatát mindannyian várjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a közös vitát, és holnap fogunk szavazni ebben a témakörben. Köszönöm.